Yeah, yeah, thank you. Darf Sie bitten, Platz zu nehmen, meine Damen und Herren? Kérem mindenki foglaljon helyet, hölgyeim és uraim. Estre without, without possibility. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretném üdvözölni a cseh köztársaság elnökét, Zéman elnök urat, az Európai Parlament épületében nagy megtiszteltetés számunkra, hogy eljött körünkbe, üdvözölhetjük őt itt. Egy olyan célt fogalmazott meg, mely a cseh köztársaság európai elkötelezettségét igyekszik erősíteni, és a cseh köztársaság ezzel is igyekszik azzal hozzájárulni, hogy az európai ö, politika középpontjában legyen, vezető szerepet vállaljon, ezért hálásak vagyunk neki is, és nagy örömmel várjuk beszédét. Parancsoljon, elnök úr!